Ladies and Gentlemen, ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Es ist schon wieder zu spät. Mal uns bemühen, ob wir doch einigermaßen... Remélem, hogy egy kicsit sikerül pontosan kezdenünk. Még időbe telik, amíg megszokjuk, hogy pontosan kell kezdeni a munkát, csak ennek van egy előnye is, mégpedig az, hogy hamarabb be tudjuk fejezni a munkát úgyhogy akik pontosak, azokat nem szabad büntetni, hanem éppen, hogy nekik kell, hogy előnyük származzon mindebből. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és akkor jöjjön is a 11. napi rendi pont, a 2010. évi költségvetés harmadik szakasz, és, és gyakorlatilag ezt a hármat együtt kezelhetjük, mondja itt nekem a kollega, tehát a három pontot együttesen tudjuk tárgyalni, mindez a költségvetéssel függ össze. Ek asszony, ugye ennek a felelőse? Az első kettő esetében ugyanaz a eh, raportőr. Rendben van, akkor meg is adom a szót Ek asszonynak. Mondja el nekünk, hogy hogyan is állnak a dolgok jelenleg. Köszönöm szépen, elnök úr, és csak annyit szeretnék röviden elmondani néhány dolog mindösszesen a költségvetéssel kapcsolatos jelentésemből először is. Elnézésüket kérem, hogy ilyen nagyon szorosak a határidők, és ilyen szoros a menetrend. Ez, ennek nem ez a bizottság az oka, ugyanis mi rendben vagyunk, októberben lesz a szavazás, és tulajdonképpen ez meg is felel mindannak, ami a Költségvetési Bizottságban történik, de ha azt szeretnénk, hogy demonstráljuk, vagy legalábbis megmutassuk, a saját véleményünket ebben a bizottságban, és akarjuk, hogy ezt figyelembe is vegyék, akkor be kell tartani ezt a rendkívül szoros menetrendet. Ezt egyeztettük a koordinátorokkal még a nyári szünet előtt, úgyhogy ez az első dolog. Normális körülmények között a bizottságunknak sokkal több időre lenne szüksége ahhoz, hogy mindezt megvitassák, és a tagoknak is természetesen. Tehát nagyon szoros a menetrend, és ennek nyilván van hatása a munkára, igenis, meg nem is. Nagyon sok módosítás érkezett a különböző frakciókból, és azok a képviselők, akik már itt voltak az előző ciklusban, és mm, részt vettek aktívan ebben a folyamatban. És nagyon komoly támogatást is kaptunk szinte minden frakciótól, úgyhogy ez egy ilyen fő sodorban elhelyezkedő jelentés, amely megfelel az elvárásoknak a kutatással, iparral kapcsolatosan az Európai Bizottság által javasolt költségvetés ambiciózus, és megpróbál megbirkózni azokkal a kihívásokkal, amelyekkel az Unió szembesül a kutatás, az innováció, az energiapolitika területén, az éghajlatváltozás elleni harcban és az ökológiailag hatékony gazdaság kiépítésében. Ezek a kérdések persze nagyon a szívünkön fekszenek, és hát a azért is vagyunk az ITRE bizottság tagjai. Sajnálatos módon a tanács a hetedik keretprogram költségvetését egy kicsit megkurtította. Ez a közös európai kutatási program 6%-kal és bizonyos területekre 57 százalékról van szó. Az én véleményem az, és azt remélem, hogy ezzel egyetértenek, hogy ez aláássa a Lisszaboni stratégiában lefektetett célok megvalósítását. Ugye ott a teljes belső piacon törekszünk a gazdasági fejlődésre, és ahhoz, hogy a bizottság megfelelő eszközökkel rendelkezzen, az ITRÉ-nek igenis jelzést kell adni a Költségvetési Bizottságnak, hogy nagyon fontos, hogy helyreállítsa a régi költségvetési sort, amelyet a bizottság javasolt, és ez a lényege tulajdonképpen ennek a jelentésnek. Megpróbáltam összefoglalni azokat a kérdéseket, amelyeket szeretnénk, hogy tükrözzön a jelentés, a, ez egybevág azzal, amiről ma szavazunk. Szeretnénk tehát a régi költségvetési sort visszaállítani, amelyet a tanács csökkentett 6%-kal. És nagyon örülök annak, hogy az árnyék jelentések felelősei jelezték, hogy ők is támogatni tudják az ezzel kapcsolatos módosításokat. Támogatok néhány olyan ötletet, amely a zöldektől érkezett a módosítások körében, persze nem mindet, úgyhogy ez egyfajta rugalmasságot biztosítana a bizottságnak. Megvan az általános véleményünk arról, hogy mit szeretnénk, és nem lenne jó viszont megkötni teljesen a kezüket, mert ez a hatékonyság rovására mehet. Úgyhogy megkapják a mandátumot a szabad mozgásra, de hát azért nem, vehet, nem vihet az előre, hogyha minden pénzt nagyon szorosan pántlikázunk. Úgyhogy bizonyos rugalmasságra szükség van. Támogatom az, támogatom az egyet teljes kompromisszumot a rendkívül fontos kérdés, amiről itt szó van, és nagyon sok jelentés említi ezt már az előző években, és, és itt is a rugalmasság a lényeg. A nukleáris energiával kapcsolatos módosításokat illetően itt lehetőséget kell adni a kutatások fejlesztésére. A bizottság vannak olyanok, akik szeretik a nukleáris energiát, van, aki nem, van, aki abszolút nem, és mindenképpen elutasítja. Azt gondolom, hogy az viszont közös, és ezt a vélemények is tükrözik, hogy a kutatás az fontos, a biztonsági kérdések meghatározók mindenki számára, így tehát ez a háttere mindennek. A zöldek módosítását követve, hát arra nincs mód, hogy minden európai kutatást támogassunk ezen a területen. Én azt gondolom, nem vagyok igazi barátja a nukleáris energiának, de mindezzel együtt úgy gondolom, ez egy fontos terület. Szeretném hangsúlyozni, hogy a tagállamoktól függ, hogy eldöntsék, hogy lesz-e atomerőművük, vagy nem. Az energia mix az teljesen nemzeti hatáskörbe tartozik, úgy, hogy a szuper európai kutatás az egyetlen, amit itt mi meg tudunk vitatni. A kutatás, a biztonság, tehát rendkívül fontos mindannyiunk számára, mert hogy ugye a tagállamoknak a felében vannak különböző atomerőművek. Hát ez lett volna a rövid háttér, és örömmel várom a vitát és a képviselők véleményét, és nagyon remélem, hogy sikeres lesz a szavazás 10 órakor mindenről. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ekasszony, köszönöm a bevezetést, és azt a munkát, amit végzett ezzel a jelentéssel kapcsolatban az elmúlt napokban. Ő dolgozott, még a többiek nyaraltak, ez vonatkozik az árnyékjelentések felelőseire is, akik jelentkeztek is már. Először Máduré asszony, öné a szó legelőször, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni jelentéstevőnknek a kiváló munkájáért. Igen, ahogy ő maga is elmondta, nagyon rövid volt az idő. Én az árnyék jelentéstevő vagyok, és szeretnék a módosításokkal kapcsolatosan néhány megjegyzést tenni. Azt hiszem, hogy ezek a módosító javaslatok, amelyeket a szocialisták és demokraták terjesztettek be, arra szolgálnak, hogy az energia, a kutatás, a fejlesztés, az innováció szintjén, ugye csak, látjuk, hogy csökkennek a költségek, költségvetésben az előirányzott összegek, Ugye itt a, a cél az, hogy a válságot próbáljuk meg át túlélni, át, átvészelni. Ez egy nagyon fontos terület. Azt is tudni kell, hogy a gazdasági növekedést viszont fel kell lendíteni. Lehetséges lesz-e majd? Azt mondjuk, hogy zöld energiára van szükségünk, kevés, kevesebb CO2-re, az energiagazdaságot is helyes mederbe kell terelni. Tehát a költségvetés nem lehet csökkenteni még jobban ezen a területen. Az innovációt, a fejlesztést szeretnénk fellendíteni. Ugye Obama elnök úrnak is van egy gazdaság fellendítő programja, és a kutatásra még inkább többet szán, és ez nem egy véletlen dolog. Ismerjük a kritériumokat, láttuk az, látjuk azt, hogy nálunk azonban a kutatásra egyre kevesebb pénzt fordítunk. Azt hiszem, hogy fenn kell tartani a fontosságát a kutatásnak. Tehát, ahogy látom, itt a mód, módosítások arra, arról szólnak, hogy hogyan lehetne minimálissá eh, tenni ezt, ezt, ezeket a csökkentéseket. Köszönöm. Köszönöm, Lamberts kollega folytatja. Hallanak? Hát, mindenek előtt köszönöm Elkasszonynak eh, a beszámolót. Nem a legegyszerűbb feladat, csak reagálnék a megjegyzésére a zöldekkel kapcsolatban, milyen logika húzódik meg e mögött a zöldeknél. Ha megnézik a teljes képet, és egyáltalán a az Európai Unió költségvetésének történetét, azt mondjuk, hogy a nukleáris energia többet kapott, mint ami jár neki. És nagyon sok mindent elfelejtettek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ez a fókuszálás kérdése. Nem folytathatjuk azt, hogy pocsékoljuk a szűkös forrásokat, olyan ilyen sok-sok kérdésre és ilyen sok-sok kezdeményezésre. Az atomenergia, amit Léna mondta, az a tagállamok hatáskörébe tartozik, hát hogyha ezzel akarnak foglalkozni, akkor költsenek rá pénzt, ehhez nem kell unió segítség, hogy ezt megoldják. Úgyhogy mi mindenek előtt a forrásainkat arra szeretnénk összpontosítani, ami Európát abba a helyzetbe hozza, hogy más legyen, változtatni ő tudjon, és erről kell beszélni ebben a bizottságban és máshol is. És hát tudjuk, hogy milyen fontos az infrastruktúra átalakítása, szuperzöld kezdeményezések, oda kell a forrásokat összpontosítani, nem a nukleáris energiára. Egyébként az atomenergiaipar az azért nagyon komoly előnyöket élvez, úgyhogy erre igazán ilyen formában nincs szükség, ez volt a logika a zöldek javaslata mögött. Köszönöm. Köszönöm. Rűbis kollega. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Először is én is köszönöm a bürónak. A nyári szünetben nem volt olyan könnyű elvégezni az egyeztetési munkálatokat, és valóban úgy gondolom, hogy nagyon komolyan dolgoztak, és ez nem magától értetődő, hogy kellő időben meg tudjuk kezdeni az eljárást és az egyeztetést a költségvetéssel kapcsolatban. Úgyhogy ebből a szempontból még egyszer hangsúlyozom, hogy fontos, és köszönöm. A gazdasági válság, energiaellátás biztonságával kapcsolatban Hát itt eh, különleges szerepet kell vállalnunk, meg kell nézni, hogy a finanszírozást előbbre vigyük. A CIP program, a, kom, a verseny és innovációs program nagyon fontos, különösen a kis és középvállalatok számára. Biztosítani kell a munkahelyeket ezen a területen, újakat kell teremteni. A hetedik kutatási eh, keretprogram, eh, amely itt jelenik meg, annak a célja ugye az energiahatékonyság, ez egy új súlypont, és el kell érni szeretné, hogy az energiahatékonyság a középpontjába kerüljön ennek a kutatási keretprogramnak, és hát természetesen a transeurópai hálózatokkal is foglalkozni kell. Tegnap hallottuk, hogy a szélenergiát, a vízenergiát meg kell nézni, és ezt hasznosítani akarjuk, akkor ehhez nagyon komoly, nagy teljesítményű hálózatokra van szükség szerte Európában, és ez egy döntő javaslat, hogy az Európai Uniónak komolyan foglalkoznia kell a magas teljesítményű transz-európai hálózatok kiépítésével, kezdeményezésekkel kell megjelennie, hogy ezek mi hamarabb képülhessenek. A harmadik megjegyzésem, ez az intelligens energia program. Azt szeretnénk elérni, hogy a rugalmasság érvényesülhessen. És a nukleáris energiát illetően a mi frakciónkban is az a vélemény, illetve különbözőek a vélemények, de abban egyetértünk, hogy a biztonságnak kell a középpontban állnia, hogy a peer review keretében mindig biztosítsuk a felülvizsgálatot, a transzparenciát, átláthatóságot, és végül is a mi bizottságunk az, amelynek kísérletet kell tennie arra, hogy az elképzeléseinket a plenáris ülésen is keresztül vigye, és a jelentés készítőjét kérem, hogy ezt egyeztesse szorosan a Költségvetési Bizottsággal, üljön össze a felelősökkel, hogy nehogy egyénileg szülessenek meg a döntések, hanem a mi általunk javasolt súlypontok, és visszaköszönjenek majd az elfogadott anyagban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Vásítis kollega, remélem jól mondtam ki a nevét. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Az új tagok még nem tudják, hogy a munka hogyan is zajlik itt, úgyhogy ezek az első lépések részünkről. Nagyon szépen köszönöm a régi bizottsági tagoknak a munkáját a pénzügyekkel kapcsolatosan, és az ezzel kapcsolatos projektekkel kapcsolatosan. Abban egyetértünk mindannyian, hogy az energiainfrastruktúrába történő beruházások fontosak, fontosak az új hálózatok, hogy nehogy szigetek alakuljanak ki, mint mondjuk a balti államok, és még néhány más kelet-európai állam. Azt is szeretném még hangsúlyozni, hogy milyen fontos az atomenergia biztonság, és az újrahasznosítása a hulladékoknak ugyanúgy, mint a bizonyos olyan projektek megvalósítása, amely az atomerőművek bezárásával kapcsolatosak. Úgyhogy a szocialisták és a demokraták az Európai Parlamentben ezeket a javaslatokat támogatják, és meg is fogjuk őket szavazni. Köszönöm. Köszönöm. Balcó kollega. Elnök úr, köszönöm a szót. Tisztelt képviselőtársak, tulajdonképpen nagy felelősség új képviselőként szólni a vitának ebben a stádiumában, miközben az én pártomnak itt eddig nem volt képviselete, tehát bizonyos szempontból talán a hallgatás lenne illő, hogy mégis szólok, annak az az oka, hogy itt egy talán vita bontakozott ki, és én csak megerősíteni szeretném a raportőr asszonynak azt a kiegyensúlyozott felfogását, amelyel a kutatási források tekintetében mind a megújuló zöld energiát, mind az atomenergia biztonságával kapcsolatos kutatást indokoltnak és helyesnek tartja, hiszen itt mi most nem arról döntünk, hogy atomerőművek létrejönnek-e vagy sem, hanem arról, hogy az atomerőművek biztonsága érdekében ezeket a kutatásokat finanszírozza, ez segíti -e az Unió, és ezt én nem egy adott ország, tagország olyan ügyének tekintem, amit ő maga oldjon meg. Azért az atomenergiához még egy kérdést tegyünk hozzá, hogy lehet azt szeretnénk a jövővel iránt érzett felelősséggel, zöld energia legyen, elérjük azokat a technológiai fejlődéseket, hogy 20 év múlva ilyen vita ne legyen. De ha a klimatikus problémákra gondolunk, a széndiokszid kibocsátásra, akkor ebből a szempontból az atomenergiát viszont egy tiszta energiának kell tekintenünk, tehát én mindenképpen egyetértek ezzel a kiegyensúlyozott támogatási felfogással. és talán még egy kérdés és megint visszamegyek a fogyasztóhoz. Azért az, hogy például a villamosenergia ára az egy-egy országban mennyi, a sok esetben a lakosság számára akkor tartható egy elfogadható áron, ha a legolcsóbb, az atomenergia megkapja a maga szükséges szerepét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az állásfoglalását. Ek kolléganőkért ezem hogy kíván-e szólni, vagy van még hozzászállás? Bizottság. Van itt a bizottság részéről valaki, aki szólni kíván? Igen? Bocsánat, nem láttam. Tessék, akkor először öné a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> ezt Philipnek hívnak, és a Transport and Energy főigazgatóságot képviselem, úgyhogy a 06-os költségvetési sorral kapcsolatban szeretnék hozzászólni. A főigazgatóságunk szeretne köszönetet mondani a szakbizottságnak és a jelentéstevőnek, a, amiatt, hogy az EK, 2010-es EKT-ban a bizottság által is kért költségvetési sort és összegeket helyreállítaná a 6101-6109-es módosításokkal kapcsolatban ezek a e, kifizetési hitelek, fizetési hitelekkel kapcsolatban egy emelést e, javasol. 1 e, milliót az energiapolitikával kapcsolatban, 5 milliót pedig a kutatással kapcsolatos, energiakutatással kapcsolatos kérdésekben. A jelenlegi projektek végrehajtását ö, tekintve ö, ezekre szükség van, nem az elkötelezettségi, ö, ö, a kötelezettségvállalási hitelekről beszélek, hanem a kifizetési összegekről beszélek. Ezeket kellene ezekről szólok, ezeknek a végrehajtási fázis miatt ezekre szükség van. A a 61-78, illetve a 79-est támogatjuk, a 79-es az intelligens energiával foglalkozik. Ezen utolsó, utóbbi módosítással kapcsolatban 87 milliós növelést javasolnak, ez túl magas, 10 millió elegendő lenne a kifizetési kötelezettségek teljesítése érdekében a meglévő projektekre, illetve az új projektekre. Megint csak a kifizetések emeléséről beszélünk. A legutolsó megjegyzésem a 61-73-as módosítást illeti energiaprojektek a gazdasági fellendítési programban, e, és itt módosítanánk a megjegyzést, kiegészítenénk ezt valamivel. Ez nagyon hasonlít a bizottsági nyilatkozathoz, amelyet a, kiadtunk. E, tehát itt hangsúlyozzuk a földrajzilag kiegyensúlyozott módot, e, és az új szöveget bele kellene venni a megjegyzésben, e, megjegyzésben annak megfelelően, ahogy ez az Európai Bizottság nyilatkozatában is szerepel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Elkasszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is természetesen háromszoros háromszoros válságban vagyunk, pénzügyi válságban, ezt meg kell oldani, munkahelyi, munkahelyi válság, ez ezzel összefügg, illetve éghajlati válság. Annak érdekében, hogy ezt megoldjuk, ezért nagyon fontos az ezen szakbizottság kompetenciájába tartozó területek, az iparpolitika, energiapolitika és az IKT e területének hangsúlyozása. Ezek nagyon fontos eszközök a válság megoldásában. Költségvetési vitát folytatunk éppen. Versenyben állunk a többi szakbizottsággal, és az ő politikai felelősségükkel, politikai hatásköreikkel. Először is nagyon fontos az, hogy ne túl részletes jelentést készítsünk, inkább rövidet és fókuszált jelentést. Fontos legyen, hogy tudjuk, a, hogy melyek a szakbizottságunk prioritásai hogy a Költségvetési Bizottság se kételkedhessen abban, hogy az ITRE képviselők milyen prioritásokat követnek. Hogy kihasználhassuk azokat az eszközöket, amelyeket a háromszoros válság megoldására fölvetettünk? Ezért koncentráltunk ezekre a kérdésekre. Emellett, hogyha a különböző frakciók módosításait megnézzük, akkor láthatjuk, hogy mindenki ugyanazokat az aggodalmakat osztja. Ezért ilyen fókuszált a jelentés, és ezért koncentrálunk erre a nyolc pontra. Természetesen, hát nagyon sok vita lesz a Költségvetési Bizottságban kötélhúzás, és remélem, hogy a szavazó listámat majd szavazó listámat majd tudják használni a képviselők. Természetesen az egyes képviselő csoportok érdekeit is ez figyelembe kell, hogy vegye. Nem a költségvetési vita végén vagyunk, hanem még csak most kezdődünk. Éppen ezért nem aggódom annyira, hogyha E, egy kicsit több, e, költség, több pénzünk marad, mint amit az Európai Bizottság e, tervezett eredetileg, mert higgyék el, nem baj, ha van egy kis mozgásterünk, mert az utolsó peniért is, vagy centért is harcok lesznek majd a költségvetési folyamatban. A tanácssal és a bizottsággal meg kell majd egyeznünk, viták lesznek, főleg a tanácsal, a teljes költségvetési időszakra vetítve. A tanács a kutatási kiadásokat elkezdte megfelezni, ez katasztrófa az innováció és a kutatás területén. Az utolsó harcok annyira komolyak voltak, hogy néhány eh, héttel azelőtt, mielőtt a költségvetési év megkezdődött, nem volt költségvetési döntésünk. Tulajdonképpen eh, az a veszély merült föl, hogy az elkövetkezendő költségvetési évre az előző költségvetési év költségvetését kell használnunk. Úgyhogy idén nagyon oda kell figyelnünk, koncentrálnunk kell, a eh, szavazólistánál is nagyon oda kell figyelnünk. Rőbi úr kollégám is tudja, hogy micsoda harcok került sor. Köszönöm a hozzászólóknak, hogy támogattak, és szeretném a támogatásukat kérni. A frakció támogatását, a frakciókban még számos vita lesz a témában. Elnök, Köszönöm szépen, hogy a jelentéstevő tisztázta ezeket a kérdéseket. Ez nem csak a mi szakbizottságunk számára fontos, hanem általában a frakciós munkánk szempontjából is hiszen a végeredményben a költségvetési soré lesz a döntő szó. Köszönöm szépen, és hát ezzel tulajdonképpen a munkánk ebben a részben lezárult. Remélem, hogy ugye nyilván mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy a saját frakciójában támogatást szerezzen a témához. Nos, akkor Köszönöm szépen, nincsen hozzászólás, úgyhogy a 11-es ponttal kapcsolatban szeretnék utalni arra, hogy ma még csak hát a véleménytervezet megvitatására került sor. A szeptember 8-án 12 óráig kell benyújtani a módosítójavaslatokat, és szeptember 29-én szavazunk itt, és a a Költségvetési Bizottságban pedig október 8-án szavaznak. Ha nincs ellenvetés, akkor megegyezhetünk ebben. A 12-es pont, ez a költs- konkrétan a költségvetési módosításokról szól. 84 módosítójavaslat van, erről is beszéltünk már. Úgyhogy ezekre egyben térünk ki. Minden nyelvi változat elkészült, úgyhogy megvan a lehetőség arra, hogy ne csak vitázzunk, hanem szavazzunk is a témáról. Hogy aztán szeptember 9-én be tudjuk nyújtani a szakbizottság részéről a javaslatot. A plenárison 28-29-én szavazunk, ez világos. 13-as pont a szavazás. Nos, úgy döntöttünk, hogy 10 órakor lesz a szavazás. Jó, hát semmi baj ezzel. Ezzel nyertünk egy kis időt, de hát sajnos most egy kis szünetet kell tartanunk. Kérem, mindenki igyon egy kávét, hogyha ehhez van kedve, és aztán 10 órakor folytatjuk a szavazással, pontosan 10 órakor. Hozzá kell szoknunk, hogy pontosan kezdjünk, mert akkor ezzel sok időt tudunk megtakarítani. 10 órakor folytatjuk a szavazással. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die Sitzung ist wieder eröffnet. Kedves kollégák, mint ahogy ígértem, vagy ahogy fenyegettem önöket ezzel, pontosan kezdünk. Mindenkinek itt van-e a szavazókártyája? Lehet, hogy szavazókártyával kell szavazni. Előfordulhat. Megpróbáljuk szavazókártya nélkül először. Gut, Abgeordnete, die keine Karte haben, sind keine Ab azok a képviselők, akiknek nincsen kártyájuk, azok a szavazás értelmében nem is számítanak képviselőnek. Nos, tehát köszönöm szépen, kedves kollégák, 84 módosító javaslat van. Remélem mindenki megkapta a szavazólistát és akkor elkezdhetjük a szavazást. Ja. Sollen wir mal einen Test machen mit der Stimmkarte? Teszteljük a szavazókártyák működnek-e. So. Also, wir stimmen jetzt mal darüber ab. Most arról szavazunk, fogalmam sincs, miről szavazunk, mondja az elnök. Szavazunk arról, hogy holnap is akarunk-e ülésezni.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 Now it works. Okay. Abstimmung ist na, das, die Nummer 400. Hát néhány szavazó ö, gép nem működik, ez az új termünk. A legújabb ö, gépekkel, legújabb technikával, és néhány módosító néhány szavazógép nem működik. Langen úr sem működik, de az azért nem működik, mert nincsen kártyája. Még mindig lehet szavazni, kérem, szavazzanak. Miss Hall, no. Da muss die Technik uns helfen. Wenn wir so weitermachen mit probieren, kriegen wir... Valaki segítsen nekünk, valami technikus segítsen nekünk, mert hogyha itt tovább folytatjuk a próbálkozást, akkor még holnap reggel is itt ülünk. Funktioniert? No? All funktioniert nicht? there are some... Uh, some machines don't work. I think so. They are still on holidays. <laughs>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 Jó, akkor lezárom a szavazást, hogyha mindenki szavazott, és az eredmény a következő. 41 leadott szavazat, 22 mellette, 13 ellene, 6 tartózkodás. Akkor ez azt jelenti, még egy valaki, még ketten mellette, tehát 24-en mellette. Most akkor arról szavaztak éppen a kedves kollégák, hogy holnap is ülésezni fogunk de hát ez csak próba volt. Akkor kezdjük. Első javaslat. Turmes úr. Elektronikusan szavazunk, vagy, vagy kézfeltartással szavazunk? Mert néhány gép nem működik. Bei der Endabstimmung müssen wir. Und dann zählen wir die restlichen dazu. Einverstanden? Also, erster Antrag. Általában készfeltartással fogunk szavazni. Nos, az első 02010401. Mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 02-es mellette? Ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 04-es mellette? Elle, ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 0430 es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 0501 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 0603 mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk. 020201. 6100 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel a 6140-es oka fogyott. Micro, please. Mikrofonnal kérjük a hozzászólást. Egy kicsit nehéz így követni a számozást a többi nyelven, tehát úgy tűnik, hogy nem tudjuk követni a számozást. Nem igazán tudjuk, hogy milyen módosítókra szavazunk. Jó, akkor akkor az itre módosításnak a számát fogom használni, jó? Ez azt hiszem talán jobb lesz. Rendben? Jó akkor ezzel a 61-40-es okafogyott. Köszönöm szépen a hozzászólást. 61-41 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-42 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-43 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-44 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6107 ez ezt is elfogadtuk, 6145 mellette, el, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6177-et visszavonták, 6108 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 6146 ez elfogadásra került. Lette, mondja az elnök, de közben javítja magát, hogy már elfogadtuk. 61-47 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 61-78 mellett. visz, visszavontuk. 61-48 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 61-49 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-50 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-51 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, három tartózkodás mellett elfogadtuk. Ezzel 61, 61, 61, 71 eh, eh, okafogyott, 61, 55 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 61, 01 mellette, ellene tartózkodás, egy tartózkodás elfogadtuk 61, 52 mellette, Elnézést, ez oka fogyott, mondja az elnök, 71 79 et visszavonták, kettes kompromisszum mellette. Ezt most meg kell számolnunk. Készfeltartásra szavazunk, így egyszerűbb, csak számoljuk. Gegenstimmen ellene. Enthaltungen. Tartózkodás, két tartoz, három tartózkodás mellett, 22 mellette, 32-en ellene, három tartózkodás elutasított. Ab 02 61.02. 61.02 mellette, ellene, elfogadtuk, tartózkodás, elfogadtuk, 61.70, 61.75 mondja az elnök mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-73 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61-84 mellette, ellene, tartózkodás, volt néhány ellenszavazat és tartózkodás, de elfogadtuk. 61.09 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61, 6, 76 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61.56 oka fogyott, 61, 54, 56 oka fogyott, 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 61, 10 ezzel lefedve, 61, 60 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 61, 58 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-59 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-57 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk egy tartózkodás mellett 61-63 mellette, ellene, tartózkodás, egyhangulag elfogadtuk 64 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-65 mellette, ellene, tartózkodás, egy tartózkodás elfogadtuk 6104 és 6166 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 6105, 6167 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 6112 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-23 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-13 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61 61, 33 mondja az elnök, javítja magát, 61, 33. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor kérdezem, hogy egyben blogban is szavazhatunk egyes módosító javaslatokról. Nem? Jó, 61-24 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61-21 mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-22 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-20 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 61-83 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 61.11 és 61.19 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 61.18 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itt ezen az oldalon szavazhatunk blogban? Az egyik 61.30-tól 14-ig. 61.30-tól 61.14-ig mellette. Ellene. Tartózkodás, egy tartózkodás, ezzel ezt elfogadtuk. A 61.30-tól a 14-ig, 61.14-ig. 61.81 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-69, oka fogyott, mondja az elnök, 61-80 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 61-74 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 61-68 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Hát ennyi volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szavazást, a részvételt, most még majd az záró szavazás következik. Köszönöm a részvételt. Most akkor a módosított teljes csomagról szavazunk, elektronikusan szavazunk. Akinek nincs kártyája, őket hozzászámítjuk az eredményhez. Elektronikusan szavazunk. Tessék, megnyitom a szavazást. János. Ja. Open the vote. Okay. Danke. Alle gewählt? Alle abgestimmt? Mindenki szavazott. Einer von der EPP. Three? Drei von der EPP zu viel? A néppárt részéről hárommal több szavazatot kaptunk, és a szociáldemokraták részéről egyel több szavazatot kaptunk, úgyhogy kérem, hogy ezt vizsgálják felül. Sind wir klar? Noch nicht? Alles klar? Világos? Minden világos? Kérdezi az elnök. Lezárom a szavazást. Van-e még valaki, aki nem tudott szavazni, és kártya nélkül kell, hogy szavazzon? Egy tartózkodást kell hozzászámítanunk az eredményhez. Nos, akkor mi az eredmény? kérdezi az elnök. 48 leadott szavazat, 43 a mellette, egy tartózkodás, illetve elnézést, 6 tartózkodás és nincs ellenszavazat. 43 mellette, nulla ellene, 6 tartózkodás, ez a végeredmény. Nagy többséggel megszavaztuk, Ekasszony 49-en szavaztak, 49-en szavaztak, egy valakinek nem volt kártyája, őt is hozzászámítjuk, tehát Ekasszony nagy bizalmat kapott az önjelentése akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk, lezárjuk, de kérem, ne menjenek haza, mert vendégünk van, és folytatjuk. Miniszter. Tobias Kranz minisztert várjuk. Eine Minute machen wir Pause. Egy perc szünet.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 Kedves kollégák, kérem, hogy a párhuzamos beszélgetéseket a termen kívül folytassák le. Minden fontos beszélgetést jó lenne, hogyha kint folytatnának le. Van egy vendégünk, úgyhogy jó lenne, hogyha annyi tiszteletet mutatnánk, hogy egy kicsit lenyugszunk és meghallgatjuk őt. Tobias Kránc, a felsőoktatásért és kutatásért felelős védminiszter a vendégünk ön tehát a tanács soros elnökségét képviseli. Sok szeretettel köszöntöm. Az ön tárcájából a kutatás tartozik a mi hatáskörünkben. Nagyon örülünk, hogy itt van a miniszter úr. Tegnap már két kolléganője volt a vendégünk, és nagy izgalommal várjuk az ön előadását. Nagyon kíváncsiak vagyunk, és rögtön meg is adom a szót. Kérem a kollégákat, hogy figyelemmel hallgassák a minisztert, és utána párbeszéd következik. Tessék, miniszter úr, a szó. Jag försöker igen. Herr ordförande, eh, ärad medlemmar av Europaparlamentet. Elnök úr, kedves eh, európai parlamenti tagok, hölgyeim és uraim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek önöknél, és bemutathatom a svéd elnökség prioritásait a kutatás területén. A francia és a cseh elnökség által elkezdett munkát folytatjuk. A svéd soros elnökség egy olyan időszakban kezdte el a munkát, munkáját, amikor is az Európai Uniónak nagyon nagy kívásokkal kell szembenéznie. Egy nagyon nagy gazdasági válságban élünk, 1930 óta nem volt ilyen válság, azt aztán ott van az influenza kérdése, valamint a klímafenyegetettség is. Általában rövid távú megoldásokat keresünk, de én, aki Svédországban a kutatásért felelős miniszter vagyok, úgy gondolom, hogy hosszú távú megoldások is nagyon fontosak. Fontos az, hogy a hosszú távú megoldásokat tartsuk tiszteletben. Európa nagyon sok mindenre büszke lehet. Európa nagyon sokat investált a kutatásba, az innovációba, és nagyon ambiciózus programjai vannak. A svéd soros elnökségnek három fő témával kell foglalkoznia. Először is a az úgynevezett európai kutatási térséggel, aztán a tudás háromszöggel és a keretprogram jövőjével. Mindenképpen fontos, hogy a hatékonyságra, a lényegre törésre, valamint a prioritások kijelölésére fókuszáljunk. Ahogy önök tudják, Svédország úgy gondolja, hogy az Európai Unió költségvetésének egy nagy részét a kutatásra, az innovációra és más olyan intézkedésekre kell előirányozni, amelyek elősegítik a versenyt. Sokkal hatékonyabb munkára van szükség. Egy magasabb szintű koordinációra van szükség európai szinten és nemzeti szinteken, tehát a tagállamokkal. Azonban természetesen nem szabad kétségbe vonni a különbségeket. Pluralista megközelítésre van szükség, célzott csoportokkal kell foglalkoznunk, és összességében európai szinten egy sokkal nagyobb együttműködése, koordinációra van szükség a beruházások területén. A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk ezeket az elveket, és sokkal felelősebb módon kell fellépniük. Tehát az európai polgároknak meg kell érteniük azt, hogy a beruházások a kutatás területén ö, sikeresek lehetnek, hogy gyümölcsözők lehetnek, és hasznosak a jelenlegi, valamint a jövő generációk számára. Ö, a Lundi ö, Lundban, a Lundi konferencián egy nyilatkozat született, ezt már a Lundi nyilatkozatként említhetjük a konferencia foglalkozott a nagy kívásokkal, a, például a klímafenyegetettséggel, a víz és a fenntartható energiával, csak úgy, mint a járványokkal, valamint az előregedő társadalmakkal. A bizottságnak javaslatokat kell tennie a prioritásokkal kapcsolatosan. Mindidáig a bizottságra hagyatkoztak a tagállamok is, már pedig a tagállamoknak sokkal többet kell maguknak megtenni, felelősebbé kell válniuk, és igenis fel kell vállalniuk a kihívásokat annak érdekében, hogy a főbb dossziék előre haladjanak. A az európai kutatási térség fejlesztése is nagyon fontos. Itt nem várhatjuk már a bizottság javaslatait. Nem, ez már nem elég. Itt más partnereket is mobilizálni kell, a nemzeti, a regionális hatóságokat, az ügynökségeket és a közösség más intézményeit. Ezen kívül a civil társadalomnak is fontos itt a partner szerepe. Szeptember 24-én a svéd soros elnökség miniszteri szintű találkozót szervez meg a parlamenttel együtt, Éppen ezért hozzájárulhatunk az európai kutatási térség fejlesztéséhez ezen a szemináriumon, ezen a konferencián is. A szeminárium foglalkozik egy nagyon fontos tanulmányjal, ennek az a, az angol címe, hogy The World in 2025. Um, uh, természetesen tudjuk azt, hogy um, mennyire fontos a soros elnökség számára a kutatási uh, háromszög. Mennyire fontos a felsőoktatás, az innováció és a kutatás, tehát ez a háromszög. És uh, Ezekről a kérdésekről lesz szó a jövőben, meg kell erősíteni a kapacitásunkat és az innovációs készségeinket. Természetesen a kutatás területén számos paradoxonnal találkozunk viszont fontos a prosperitás, a gazdasági növekedés fellendítése. Tudni kell azonban azt is, hogy a kutatást, kutatás hasznos kell, hogy legyen a társadalom számára. Például, hogyha egy gyó, új gyógyszert feltalálunk, akkor azt el is kell adni a, a piacon, és nem szabad, hogy egy laboratórium íróasztal fiókjában maradjon. Fontos az egyetemekkel való ö, kapcsolat, és általánosságban a versenyt biztosítani kell hatékony módon. Nagyon sok egyetem kell, hogy részt vegyen ebben a munkában, és idáig még nem vesz sok egyetem részt. Tehát azt javasoljuk, hogy egy európai stratégiát alakítsunk ki. Arra is gondolunk, hogy vitát indítunk a mi soros elnökségünk során a keretprogramról. A keretprogram egy minőségi program, ennek hatékonynak kell lennie, és reméljük, hogy a célkitűzéseinket elérjük. Szabályokra van szükség, a szabályokat be kell tartatni, és ezentúl új ötletekre, új gondolatokra is szükség van. Például úgy kell eljárnunk, hogy a szabályok ne akadályozzák a kutatókat a munkájukban. Nem szabad gátolni a munkájukat, nem szabad a hiteleket, az előrejelzott összegeket csökkenteni. Úgy gondoljuk, hogy továbbá nagyon fontos koordinálni a különböző programokat, ezáltal többletértékhez juthatunk. Ami a közös programokat illeti, decem, de 2008. decemberében döntöttünk ezekről a programokról, és ezt a folyamatot szeretnénk folytatni. Az Alzheimer betegség betegséggel kapcsolatosan és más degeneratív betegségekkel kapcsolatosan már folynak a kutatások, a programokat fejlesztettük, és reméljük, hogy ezt tovább fogjuk vinni. Aztán ott van egy másik nagy prioritásunk, nevezetesen a balti tengeri régióról szóló stratégiáról van szó. Már évek óta folyik az együttműködés a balti tengeri országokkal. Ezt a programot bónuszprogramnak nevezzük. Ez a bónuszprogram egy olyan projekt, amelyet az Európai Unióról szóló szerződés 169. cikkeinek keretén belül fogadtunk el. Mindez lehetővé teszi számunkra azt, hogy döntéseket hozzunk e témában. Elnök úr, tisztelt képviselők! A kapcsolat kiváló az Európai Parlament a, és a tanács között, és ez egy alapvető fontosságú dolog. Éppen ezért utalni kell arra a jó együttműködésre, amely mindig is létezett a tanács és a bizottság és a parlament között. Szeretnék önöknek gratulálni, mint új parlamentnek, minden tagnak, akiket megválasztottak. És remélem, hogy szeptember 24-én találkozom önökkel a szemináriumon. Hogyha vannak megjegyzéseik, kérdéseik, akkor rendelkezésre áll. Köszönöm szépen, miniszter úr, köszönöm a gratulációt és mindazt, amit elmondott. Kezdődjön a vita. Ez idáig hatan kértek szót. Ő elkasszony. Köszönöm. Köszönöm szépen a, most az alapos felvezetését a svéd prioritásoknak. Természetesen nem meglepő ez, hogy ezt öntől halljuk, és nagyon jó volt látni, hallani, hogy milyen terveket kívánnak megvalósítani. Két kérdés foglalkoztat engem két éve, ez egy fontos szempont. Éppen most foglalkoztunk a költségvetési jelentéssel, most fogadtuk el, és itt bizony kurtításokra kerül sor a kutatás és az innováció terén 6% erejéig, és 59%-os csökkentés is várható ebben a költségvetési sorban. Hát most újra folyt ez a vita, ugye a költségvetési források, amelyeket előirányoztunk az előző években, E, ez sem a kutatásra fordult néhány napja, tudtuk csak megoldani valamelyest ezt a kérdést. Tehát e, a bizottság e, egy olyan összeget javasolt, amelyet a parlament még megkívánt növelni, és hát mi azt szeretnénk hallani, hogy hogy állnak a tárgyalások mindenről a tanácsban, a bürokráciával kapcsolatos kérdések, amikor be kell nyújtani a kutatási pályázatokat. Ezt meg kell oldani decemberig, de jó lenne, ha már most is történnének bizonyos lépések ebbe az irányba. Augusztusban találkoztam néhány nagy vállalattal, konferenciákon voltam, és azt kellett, hogy megállapítsam, hogy nagyon sok nagy vállalat több európai országban globális játékosok egyszerűen nem szeretnek pályázni európai kutatási projektekben, mert olyan nagyok a bürokratikus terhek, és nagyon hosszú ideig tart az eljárás. Erről már komoly vita volt a bizottságban. Kérdezem, lehet-e még tenni valamit a következő hónapokban? Igen, köszönöm, Gezina kolléganő. Miniszter úr, köszönöm szépen a világos és érthető szavakat, amelyeket elmondott a svéd elnökség céljairól, hogy bekívánják vonni a teljes kutatói tudományos társadalmat ebbe a munkába, mégpedig oly módon, hogy ezek a célok valóban meg tudjanak valósulni. Azonban, ha megnézzük az országok, tagállamok részvételét a hetes számú keretprogramban, és megnézzük a költségvetést, azt kell bizony megállapítanunk, hogy az új tagállamok, hát nevezzük még így őket, a hetedik keretprogrambeli projektek esetében alig vesznek részt, és itt nagyon nagy a különbség. Ha megnézik a számokat, ezekből az országokból, és összehasonlítják azokat a régi tagállamok adataival. Nem az a helyzet, hogy a tudományok ebben a, ezekben az országokban rosszabbul állnának, de az viszont igaz, hogy mindaz, ami beépül ezekbe a projektekbe és ebbe a keretprogramba, azok bizony problémákat okozhatnak az új tagállamokban. Nagyon komolyak az administratív akadályok, és ezt mi teremtjük meg Európában. Azt szeretném kérdezni, hogy mit kíván tenni a svéd elnökség annak érdekében, hogy ezeknek az administratív terheknek legalább egy részét megszüntesse, hogy az új tagállamok is jobban tudjanak integrálódni, mint eddig ebbe a programba. Köszönöm. Köszönöm szépen, asszony. Bon dia, uh, Jó napot kívánok, miniszter úr. Eh, jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Én eh, új képviselő vagyok, első alkalommal veszek részt az ülésükön, és szeretnék üdvözölni mindenkit, minden jelen lévőt. Szeretnék köszönetet mondani a miniszter úrnak a az előadásáért, a beszámolójáért. Lenne egy megjegyzésem is, és egy kérdésem is. Tehát a kutatásról szeretnék szólni, és az innovációról. Nevezetesen mit is lehet tenni annak érdekében, hogy a gazdasági és a szociális problémákat próbáljuk megoldani. Mm, azt hiszem, hogy csak is az innováció fejlesztésével adhatunk választ a kérdéses problémákról, valamint a klíma fenyegetettséggel kapcsolatosan is. Fontos tehát az innováció fejlesztése, az európai iparágakat át kell alakítani, modernizálni kell, Gondolok például az energia szektora, a gépjárműiparra. Tegnap a bizottság egy nagyon fontos csomagot fogadott el, ez az úgynevezett innovációs csomag, és ez egy nagyon fontos csomag az európai jövő szempontjából. Miniszter úr, szeretném tudni, hogy mi lesz ezzel a csomaggal, mi erről a véleménye, mit akarnak fejleszteni, elsősorban az, ugye az innovációról van szó, az innovációnak a kutatáson kell alapulnia, ugye ezt tudjuk, azonban itt egy nagyobb, szélesebb ke- körű keretről ö, is beszélni kell, mert az innováció szociális innovációt is jelent a különböző állami területeken is innoválnunk kell. Tehát mi is az ön véleménye az innovációról általában? Milyen innovációkat szeretnének elérni? Köszönöm. Köszönöm, Marudál asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy eljött a bizottságunkba, és köszönöm szépen a nagyon teljes körű információkat, amelyekről szólt a svéd soros elnökség munkájával kapcsolatosan. A kutatás e, egy alapvető fontosságú dolog. Ez az oszlop, ez egy oszlop, egy nélkülözhetetlen oszlop ahhoz, hogy a gazdasági válságból kiussunk. Ja, innováció, a technológiai fejlődés, a kutatás, ezek alapterületek. Miniszter úr, el szeretném önnek mondani, mellesleg már a költségvetési vitában is elmondtam, hogy mi is a mi aggodalmunk. Azt látjuk, hogy a kutatás egyre inkább mind politikai, mind pedig költségvetési szinten vesztett a súlyából. Hogyan lehet ezt orvosolni? Ugye ön azt mondta a kutatással kapcsolatosan, hogy nagyobb koordinációra van szükség, hogy a kutatási térséget fejleszteni kell, a kutatási háromszögről beszélt, és így tovább. De ami szintén nagyon fontos, hogy mind ez a gyakorlatban is megvalósuljon, és ne csak elméleti szinten maradjon. De elsősorban ugye a költségvetésre gondolok, a különböző eredményekre, ahogy tegnap Tikán kollégánk is elmondta, jó lenne, hogyha az Európai Unió a tudáson alapuló társadalom lenne és gazdaság lenne. E, en, ezeknek az értelmében két konkrét kérdésem menne, miniszter úr. Az első kérdés a szabályozással, az infrastruktúrával foglalkozik az Európai Kutatási Térségben. Ugye ezt a projektet elfogadta az Európai Bizottság is az előző jogalkotási ciklusban. Én jelentéstevő voltam, úgy gondolom, hogy nagyon jól működtek együtt a frakciók a jelentés kapcsán, de a bizottság hát ennyit tudott tenni, ez volt a feladata, annak ellenére, hogy mi sokkal nagyobb szerepet szerettünk volna játszani, időbeni, időbeli problémák voltak, határidő problémák voltak. Ugye azt mondták, hogy konzultálni fognak sokkal gyakrabban a mi szakbizottságunkkal, de a tanácsban is voltak problémák, itt a héjával kapcsolatos problémák elsősorban azt hiszem ezeket már megoldották, és az önök soros elnöksége fogja folytatni ezt a nagyon fontos témát. A parlament igazából semmiféle információval nem rendelkezik jelenleg, nem tudjuk, hogy végül is mire eh, jutottak e témában, elindult-e valami gyakorlati alkalmazás-e már, aztán az önök országában is beindítják a neutron kutatást. Tehát nem tudom, hogy a 171-es cikk alkalmazása hasznos-e. Van egy másik kérdésem, amelyet nem igazán jól értettem az ön beszámolójában a következő. Két fontos dossziéről beszélt, amelyeket eh, a parlament meg fog kapni. Az egyik az a neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatos, és, és az Alzheimer mm, korral kapcsolatos. Tehát a, a parlament már alkalmazza a közös programozást, tehát ez egy új eszköz, és itt a 169-es cikk értelmében jár el. Nem tudom, hogy eh, e közös programozás eszközéről mit is gondol, itt a 8-as keretprogramra gondolok elsősorban, a mi eh, szakbizottságunk szempontjából talán jobb lett volna, hogyha ezen fontos dossziék a 169-es cikk értelmében kezelendők, ugyanis ezek a kérdések nagyon fontos kérdések. Végül pedig szeretném megkérdezni, megkérdezni önt, hogy beszélne-e a, a Göteborgi konferenciával kapcsolatosan a tudás háromszögről mondaná valamit, mit, mivel is foglalkoztak ezen a konferencián. Anna Frau Kollegin Jordan Cislik das Wort. Köszönöm, Jordán Ciszi kolléganő, és utána megszakítjuk a kérdéseket, és a miniszter úr válaszol. Köszönöm szépen ezt az érdekes bemutatót. Három kérdésem lenne az első. A hetedik keretprogrammal kapcsolatos. Most már vannak tapasztalatok, a kutatók azt mondják, hogy nagyon nehéz forrásokhoz jutni, különösen akkor, hogyha kis kutatócsoportról van szó, mert akkor még nagyobbak az administratív terhek. Az egyik legnagyobb követelése az Európai Parlamentnek az volt, hogy csökkenjenek az administratív munkálatok. Azt szeretném tudni, hogy a svéd elnökség mit kíván tenni annak érdekében, hogy a kutatói forrásokat hatékonyabban lehessen felhasználni, és mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a kutatási források a kisebb kutatói csoportok számára is hozzáférhetők legyenek. Második kérdésem említette a tudás háromszögöt többször. A korábbi ciklusban létrejött a Technológiai Intézet. Most születik. Azt szeretném tudni, hogy milyen előrelépés történik itt a svéd elnökség idején. Harmadik kérdés pedig, hogy a prioritások listáján hol található a kutatás, a költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. És akkor a miniszter úrt kérem meg, hogy válaszoljon. Most kicsit több időnk is van, mert rövidek voltak a kérdések. Úgyhogy akkor jöjjenek a válaszok. Öné a szó. Köszönöm szépen. Nagyon jó itt lenni ebben a szakbizottságban, mert azt látom, hogy nagyon elkötelezettek a kutatás mellett, nagyon érdekes kérdéseket tettek fel. Sajnos nem tudok válaszolni minden kérdésre, de azért a tőlem telhetőt meg fogom tenni. Ami a kutatási kérelmeket illeti nevezetesen, hogy egy projektben részt vehessenek a kutatók, hát ennek a kérelemi folyamatnak sokkal kevésbé kell bürokratikusnak lenni. Természetesen meg kell könnyíteni a kutatók számára, hogy részt vehessenek a kutatásokban. Itt az Európai Uniónak igen, sokkal többet kell tennie. A jó úton kell haladnunk, ami a költségvetést illeti. Én már az elején elmondtam, hogy Svédország, és ez egy ismert dolog, mindig amellett volt, hogy növeljék a, a, költs, a költségvetést. Tehát például, hogy legyen egy transfer, mondjuk a mezőgazdaság helyett, vagy a mezőgazdaságra előirányzott összegekből ö, kerüljön át a kutatásba ö, sokkal több összeg. Tehát ez egy transfer lenne a kutatás javára. Arra is szükség van, hogy a tagállamok csatlakozzanak ehhez a folyamathoz, és ösztönözzék a folyamatot. A mi elnökségünk során minden fontosat meg fogunk tenni annak érdekében, hogy előmozdítsuk ezt a programot. Ami pedig az előirányzott összegek és a kifizetések szétosztását illeti az Európai Unió forrásaiból. Nos, hát ezen a területen a, el kell mondani, hogy a jelenleg érvényben lévő szabályok értelmében a bizottságnak lehetősége van kiigazításokra és módosításokra. Tehát erre lehetőség van. Továbbá. Természetesen megpróbáljuk biztosítani és előmozdítani a valódi innovációs politikát. Ugye már voltak konferenciák ezen a területen, mondtam, hogy lesz egy szeminárium, remélem, hogy itt is sok lesz a résztvevő. Na most a közös programozást illetően, a közös projekteket illetően, ez egy nagyon fontos forrás. Nagyon fontos innovációs forrás ugyanis az európai kutatási térséget is fejleszteni kell az innovációval, és ez egy fontos lépés az Európai Unió számára. Továbbá az információk nevezetesen, ugye az Európai Parlament számára biztosított információkkal kapcsolatosan. Ugye, hogyha önök információra vágynak, akkor mindent meg fognak kapni részünkről. Köszönöm. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nibler asszony, köszönöm szépen. Elnök úr, örülök, hogy itt van velünk, miniszter úr, és vitatkozhatunk a kutatási politikáról és a svéd elnökség által meghatározott súlypontokról. Két kérdésem van, kollégák részben már szóltak ezekről. A kutatási politika az elmúlt években, én tíz éve vagyok képviselő, mindig európaibb lett, és az európai kutatási infrastruktúra folyamatosan alakul, vannak kísérleti projektek, közös programok, és én ezt nagyon jónak tartom, hogy európai szinten több közös lépésre kerül sor, hasznosíthatjuk a szinergiákat és a kétvágányúságot elkerülhetjük. A kollégákkal beszélve Németországból jövök, a német parlamentben mindig komoly fenntartásokat hallok. Attól tartanak, hogy beavatkozás történik az egyes országok kutatási politikájába. Kérdésem, tárgyal ön is a 26 kollégájával. Ön is találkozik ilyen fenntartásokkal? Észrevenné, hogy vannak akadályok a közös kutatási térség kialakításának az útjában? és hogy további közös európai kutatási infrastruktúrák jöjjenek létre. Ez volt az első kérdésem. A második az a keretprogramra vonatkozik. Azt mondta nagyon helyesen, hogy már folynak az előkészületek, hogy a nyolcadik keretprogram milyen legyen. Ugye most a hetediken, meg még részben a hatodiknak a megvalósításán dolgozunk. A kérdésem az, hogy vannak-e már elgondolások akár a tagállamok részéről, hogy milyen új hangsúlyokra lenne lenne szükség a nyolcadik kutatási keretprogramban. Érdekelne ebben az összefüggésben a véleménye, és ugye most vagyunk a hetedik keretprogram elfogadásánál, és ez nagyon fontos önnek is, nekünk is, hogy ne legyen bonyolult a részvétel, ne legyen bürokratikus a szabályozás, könnyen lehessen pályázni. Érdekel, hogy milyen konkrét javaslataik vannak, hogy ezt elősegítsék, és azt gondolom, hogy az elmúlt évben élni kellene a lehetőséggel, hogy hívjunk meg kutatókat, hogy beszámoljanak arról, mi történik a hetedik keretprogram megvalósítása során, mi lett könnyebb, mi lett nehezebb. Nagyon komolyak a céljaink, a bürokrációt akartuk leépíteni, egyszerűsíteni, szimplifikálni. Meg kell kérdezni, mi lett mint ebből. Már csak azért is, hogy a nyolcadik keretprogramban ezt hasznosíthassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen a biztató szavakat, és Ódi kolléganő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, miniszter úr, hogy itt van, köszönöm az információkat, eh, amelyel szolgál. Lenne két dolog, nevezetesen egy kérdésem lenne, és fel szeretném hívni a figyelmét egy témára. Ugye azt mondta az előbb, hogy arra van szükség, hogy hosszú távon gondolkodjunk. Azt hiszem, hogy igaza van, mert a polgárok ösztönzésre várnak az Európai Unió részéről. Azonban ma azt látjuk, hogy a kutatásokkal kapcsolatos költségekkel jelenleg a tagállamok foglalkoznak, és a költségvetéssel a tagállamok foglalkoznak. Most tanácsi szinten mit is lehetne tenni? Azt hiszem, hogy a kutatás lehetne pontosan az az ágazat, ahol együtt lehetne európai szinten mobilizálni a ö, előirányzott összegeket, a forrásokat. Na most itt arról van szó, hogy transfert, transfert eszközölnék ki, ugye? Tehát itt ez, egy európai szintű gondolkozást is jelentene, és egy ösztönző erő lenne. Azt hiszem, hogy a kollégák felszólalásából kitűnik az, hogy van egy valódi probléma, ez nevezetesen a bürokrácia, valamint a kutatással kapcsolatos források e, elosztása szintjén is túlságosan bürokratikus a helyzet megszavaztunk már egy olyan módosítót, amelyel azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy most már hagyja abba ezt a bonyolult rendszert, hogy elosztja a forrásokat, aztán a kutatóközpontoktól visszakér pénzeket, újra számol. Tehát ez egész egyszerűen így elkeserítő olyan administratív terhek vannak, amelyeket egyáltalán nem is értenek a tudósok vagy a kutatók. Erre szeretném felhívni az ön figyelmét. Annak érdekében, hogy kollektíve, együttesen azt kérhetjük, azt kérhessük a bizottságtól, hogy vizsgálja felül ezt az egészet, ugyanis a kutatóintézetek nagyon lojálisan végzik a munkájukat, és nagyon nehezen jutnak az európai forrásokhoz. Danke. Kollégin Tikau. Köszönöm, Tikau kolléganő. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Conform strategiei de la Lisa... Köszönöm szépen köszönöm a Lisszaboni stratégiával kapcsolatban 3 százalékát kell a tagállamoknak befektetni a kutatásba a Lisszaboni stratégia keretében. A GDP 3 százalékát, az összeg kétharmadát a magánszektornak kellene előteremteni. Én azt szeretném kérdezni öntől a tények alapján, ugye a gazdasági fejlődés az Európai Unióban különösen a jövőre nézve, ugye a kutatástól és a, a, az oktatástól nagyban függ majd. Azt kérdezem, hogy milyen intézkedéseket kívánnak tenni a gazdasági válság hátter előtt is, hogy meg azt is figyelembe kell nyilván venniük, hogy a GDP a tagállamokban folyamatosan csökken éppen a válság miatt. Milyen intézkedéseket szeretnének tenni azért, hogy a magánszektort, a gazdaságot arra ösztönözzék, hogy a kutatási tevékenységbe is eszközöljön befektetéseket mindenek előtt az alkalmazott kutatásokba. Köszönöm. Köszönöm, Mátiás asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, miniszter úr. Na most itt két funkcióban vagyok itt, ugyanis most választottak meg egyrészt új képviselőnek, viszont másrészt kutató is vagyok, ugyanis tíz év óta egy kutatóintézetben dolgoztam. Nemzetközi kutatással foglalkoztam, amely kutatást a különböző keretprogramokból finanszíroztak. A kutatók, a tudósok részéről számos kérdés merül fel olyan kérdések, amelyek alapvetőek számukra. Ugyanis látjuk azt, hogyha keret, a keretprogramot cserélünk, akkor a különböző eszközök másak lesznek. Tehát itt nagyon nagy az eltérés. Például a négyes keretprogramban ö, kezd, foglalkozhatunk kisebb projektekkel, a hetes program, keretprogramban az integrált programokat privilegizálják, a hálózati kutatásokat, de a különböző kutatási csoportoknak mindig paradigmát kell váltaniuk sok esetben nem tudják megfelelő módon végezni emiatt a kutatásukat. Éppen ezért nagyon sürgős lenne, hogyha leállítjuk a négyes keretprogramot, hogy kimondják végre, hogy milyen eszközök mentén fognak a kutatók dolgozni. Aztán van egy másik téma, az, ez a bürokrácia kérdése. Minden változás után újra kell tanulni a különböző módozatokat a pénzügyi kérelmeinkkel kapcsolatosan. Újra kell tanulni a működését ennek a rendszernek. Ez, tehát a bürokrácia, ezt csökkenteni kell. Ezzel szemben néznek a kutatók. Olyan programokat kell kialakítani, amelyek stabil munkát jelenthetnek ez teszi lehetővé számunkra azt, hogy a célkitűzéseinket el tudjuk, meg tudjuk valósítani. Két másik kérdésem is lenne. Az egyik először is az, hogy a kutatás területén milyen prioritásokat akarnak kialakítani. Ugye beszélt az Alzheimer betegségről, a neurodegeneratív betegségekről az utóbbi években, ezekkel kapcsolatosan folyik már a munka, de például a nanotechnológia, vagy pedig a ö, génmódosított termékekkel kapcsolatosan vannak-e prioritások, és egyáltalán ezek a prioritások kapnak-e finanszírozást? Ezeket finanszírozni fogják-e? Mi a véleménye eh, a bizottságnak erről? Természetesen sok esetben eh, vannak kis hibák ebben a projektben, eh, de hát ugye ez egy elindult munka, még nem zártuk le. Azt hiszem, hogy jobban meg kellene határozni a prioritásokat minden ciklusra és minden programra vonatkoztatva. Harmadik ponton, amely a harmadik országokkal való kapcsolatról szól. Természetesen számos eszköz létezik ezen a területen is, és ezek az eszközök lehetővé teszik a kutatók számára és a munkát, tehát ha harmadik országból jövő kutatókról van szó. De a bürokrácián túl van egy másik probléma is még, ami szintén nagyon fontos, és erről is szeretnék szólni. Meg kell erősíteni az európai kutatási térséget. Igen, ez egy prioritás, de megerősíthetjük-e ezt a térséget? Akkor, hogyha nem nyitunk más régiók felé a világban más régiók felé kell nyitni, mert ebből a szempontból úgy gondolom, hogy hát nem nagyon világos a helyzet, ugyanis nem tudtuk eldönteni, hogy saját köreinkben kutassunk bizonyos témákat, vagy nyissunk. Tehát van e-, egyszer az európai kutatási térség, de aztán ott van a világ többi országával és térségével való kapcsolat. Azt hiszem, hogy ez ezt is meg kell vizsgálni. Ugye a hetes keretprogramról is akartam kérdezni, de hát sajnos már nincs időm. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, miniszter úr, elnök úr, először is zöld képviselőként nagyon örömmel hallottam a svéd elnökség prioritásait, ugyanis ez egybeesik a mi agendánkkal, és hát mindenképpen arra van szükség, hogy a gazdasági válsággal és a környezetvédelmi kihívásokkal egyszerre foglalkozunk, és nem szabad elfeledkezni arról, hogy az erőforrások is kimenülőben vannak. Én arról szeretném hallani a véleményét, mint miniszter és mint ö, korábbi tudós, meg esetleg későbbi tudós is. Ugye említette a hatékonyságot, és ebben igaza van, ha többet akarunk költeni a kutatásra, akkor kötelességünk bemutatni azt, hogy amit elköltöttünk, azt jól költöttük el. A százszázalékos hatékonyság az persze nem mindig a, a valóság, de hát mire gondol, hol kell kezdeni annak érdekében, hogy növekedjen a hatékonyság a kutatásban? hogyan lehet ezen javítani? Mi a legfőbb akadály az önvéleménye szerint Második, a kis és középvállalatok hozzáférése a kutatáshoz. És itt akad meg az innováció. Persze néha szükség van a kritikus tömegre, hogy beinduljon valami. De vannak, akik azt mondják, hogy a jó ötletek azok inkább a kis szervezetekben jelennek meg. Őszintén szóval a KKV-knak nehézségeik vannak, gondjaik vannak, nem férnek hozzá az EU forrásokhoz. A magángazdaságban ezek kis egyetemeket is jelenthetnek, kis laborokat. Itt nagyon komoly nehézségeik vannak. És gondolja-e, hogy itt nagyobb szervezésre van szükség, hogy jöves, javítsák az innovációt, és ha így van, akkor mit lehet tenni? Aztán meg az utolsó kérdésem, és én tényleg tetszett az ön személyes véleménye ezzel kapcsolatban, kapcsolatban nagyra értékelem, hogy amitől szenvedünk itt egész Európában, az az, hogy szétforgácsolódnak az erőfeszítések túl sok prioritás, meg 27 tagállam között. És a kulcsfontosságú kérdés, mint említettem, ugye a kritikus tömeg, meg aztán a véleményem szerint az, hogy az EU eszközöknek katalizátorként kell működniük. Hogy, és azt kérdezem, hogy hogyan lehet ezt a funkciót javítani az ön véleménye szerint szerint. És még egy utolsó dolog, ön felelős a kutatásért, és találkozik a miniszterekkel. Mit gondol, hogyan lehet a kollégákat érzékenyé tenni még inkább, hogy próbáljanak meg még nagyobb elismerésért, fontosságért küzdeni, vagy gondolja, hogy esetleg a miniszterelnöki hivatalokban, meg a pénzügyminisztériumokban megfelelően értékelik a kutatást? Köszönöm. Grazie. La parola... Köszönöm szépen. Pántritis kollega következik. Kérem, hogy nézzel, hogyha rosszul ejtettem a nevét. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, miniszter úr. Szeretnék köszönetet mondani önnek az előadásáért. ebben az előadásban, ugye a kutatási programokról beszélt. Mi is, és a tagállamok is nagyon jól tudják, hogy bizonyos tekintetben ördögi körbe kerültünk. A pénzügyi válság tekintetében nagyon fontos, hogy a klímaváltozás problémáival, illetve az energiagazdaság problémáival megküzdjünk az energiagazdálkodási problémák megoldása nagyon szorosan, szorosan összefügg a jelenlegi és a jövőbeni beruházásokkal. Nagyon sokba fog ez kerülni, de nagyon szoros együttműködést fog ez előhívni a kutatás és a gazdaság között. Jelenleg ugye 27 tagállamból a legtöbb probléma az új tagállamokban merül föl ezzel kapcsolatban. Gyakran e, ezeket a problémákat ezen országok múltjára lehet, e, történelmére lehet visszavezetni. E, Nagyon örülök annak, hogy most megállapíthattam azt, hogy az ön felfogása a balti országokkal kapcsolatban nagyon pozitív. Említette, hogy itt vannak olyan területek, amelyek az tanácsi elnökség alatt külön prioritást élveznek majd. Esetleg konkretizálná-e, hogy melyek lesznek ezek a területek? A balti államok esetében. Krifton képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék Lamberts képviselő által hozzászólni elmondottakhoz kapcsolódni, ami a forrásokat illeti. Az új technológiák, amelyekkel kapcsolatban az a reményünk, hogy a szén alapú, szén alapú társadalomtól vagy gazdaságtól elfordulunk, például litiumra koncentrálnak. Ami azonban kevésbé tudott, az az, hogy a ezen asványanyagok 95%-át Kína termeli ki, és ezek korlátozzák, vagy teljesen megszüntetik az exportot, és ezzel a nyugat, ezzel nyugaton országban nem igazán lehet folytatni a kutatást a gazdaságilag fenntartható megoldások érdekében. Mit tehetünk annak érdekében, hogy ezzel a problémával szembenézzünk, és Svédország gondolkodik-e azon, hogy az ásványanyag, ezen ásványanyagokkal kapcsolatban egy ügynökséget, nemzetközi ügynökséget hozzon létre, egy audit ügynökséget, hatóságot, hogy lehetővé tegyük, azt, hogy ezen szakbizottság és hasonló szakbizottságok a tényekre alapulva folytathassák a vitáikat. Az elnökség felismeri-e azt, hogy ezen nagy globális forrás szűkösség milyen hatalmas problémát jelent a világgazdasági szempontból. Köszönöm szépen. Viktória kollega nő, köszönöm szépen. Én is köszönöm a miniszter úrnak mindazt, amit elmondott, és biztos, hogy az elkövetkezendő hónapokban nagyon nagy ösztönzést fog kapni a kutatás. Szeretném aláhúzni, szeretnék aláhúzni egy ö, aspektust, melyről mellesleg a kollégák is szóltak már. Ön Ugye elmondta azt, hogy az érdekelt szereplőknek együtt kell fellépniük, hogy a parlament is fontos szerepet játszik ebben a folyamatban. Ön ugye elmondta, hogy a prioritásokhoz csatlakozni kell, azokat azokhoz csatlakozni kell minden tagállamnak. Ez egy új dolog végül is, és ez egy innovatív aspektus. Szeretném tudni, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban majd megvalósítani. Ugye a, itt a parlament mellesleg egyetért ezzel a javaslattal. Köszönöm szépen, ez volt az utolsó hozzászólás, és most a miniszteri az. És megadom a lehetőséget, hogy válaszoljon a kérdésekre. Köszönöm szépen! Nos, a legnagyobb elvi kérdésekkel kezdeném, amelyekre ön is utalt. Teljesen egyetértek ezekkel a kérdésekkel, e, ezeknek a fontosságával. Nagyon fontos, hogy ezt az érzékeny egyensúlyt megtaláljuk. Egyrészt az európai e, kutatási politika, és másrészt e, a között, ami az egyes tagállamokban történik kutatási munka kapcsán. Itt eh, főleg arról van szó, hogy az európai kutatási térséget létre kell hozni, hiszen eh, csak így lehet eh, európai szinten és a tagállami szinten az együttműködést elősegíteni. Annak érdekében, hogy ez ne vezessen oda, hogy az Európai Bizottság tartsa a kezében az összes, az egész hatalmat, vagy csak a tagállamok mondjuk. Tehát ez az egyensúly fontos. Most meg kell próbálnunk az európai kutatási térségen keresztül ezt az egyensúlyt a tagállamok és az EU között megteremteni. Ami a nyolcadik kutatási keretprogramot illeti. Nos, hát szeretnénk az elnökségünk alatt megtenni az első lépéseket, és aztán a következő elnökségek folytatják ezt. Éppen, hogy a nagy kihívásokról beszélünk, a klímaváltozás, a klímaveszélyek, a nagy betegségek, járványok és a hasonló kihívások. Ami a finanszírozást illeti, az európai kutatással kapcsolatos kérdések, finanszírozási kérdések merültek fel. Svédországban a következő az álláspontunk. Az európai kutatási költségvetést úgy kell alakítani, hogy az európai mezőgazdaságból is irányítsunk ide át pénzt. Az is fontos, hogy a forrásokat jobban összehangoljuk, annak érdekében, hogy a már meglévő eszközöket jobban ki tudjuk használni. És ezen területen tehát az európai kutatási térségben lehetne tenni valamit. És aztán, ami a bürokráciát eh, illeti, a kutatók micsoda bürokráciával kell, hogy megküzdjenek. Nos, ezzel kapcsolatban már elmondtam, hogy megpróbáljuk ezt a bürokráciát nemzeti szinten is leépíteni. Ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy európai szinten milyen bürokráciával kell szembenézniük a kutatóknak, de az egyes tagállamoknak is eh, gondoskodniuk kell arról, hogy a pályázati eljárások során az egyes tagállamokban a bürokráciát csökkentsék. Nagyon fontos prioritás ez az, a svéd elnökségnek. Örülnék annak, hogyha kevesebb bürokráciát gondoskodni tudnánk arról, hogy kevesebb bürokráciával kelljen szembenézniük a kutatóknak. Nagyon örülök annak, hogy önök is elkötelezettek ez irányban. Pontosan ez a helyes lépés. Aztán elhangzott az a cél, hogy a GDP 3%-át kutatásra és fejlesztésre kellene fordítani. Ez rendkívül fontos, és ezt is értékeltük, megvizsgáltuk ezt a célt, és megállapítottuk, hogy Európa sajnos nem lépett akkorát előre, mint ahogy szerettük volna. Meg kell próbálni előrelépni ezen a területen. Sok tagállamnak sikerült nagy lépéseket, fontos lépéseket tenni előre, és a további tagállamoknak is fontos, hogy tagállamok is mindent megtegyenek e-, ezen cél elérése érdekében. Nagyon fontos az is, hogy a privát ágazat is foglalkozzon ezzel, a, a magángazdaság is elkötelezze magát. A finanszírozás kétharmada a magánszférából jön, és egyharmada az állami szférából. Ami a különböző keretprogramokat illeti, meg kellene ugye próbálni a megfelelő prioritásokat meghatározni, és mindenek előtt azt kell elérnünk, azt arra kell koncentrálnunk, ami a kutatók számára fontos. Ez az egyik ok a, arra, hogy intelligens kutatási programot kell folytatni. Ezt nem szabad hosszú távon szem előtt éveszteni. Tudjuk, hogy sok nagy újítás, felfedezés és feltalálás olyan innováció volt, amelyeket amelyekre már 40-50 éve sor került, vagy megkezdődtek. Ezért a hosszú távú aspektusra kell koncentrálni a kutatási politikában, nem csak a rövid távú dolgokra. Gondoljuk végig, hogy hosszú távon mi a fontos. Emellett a különböző eszközökkel kapcsolatban is ezekről is kellene készítenünk valamilyen listát, hogy tudjuk, folyamatosan átlássuk, hogy milyen eszközök állnak a rendelkezésünkre. Ami az európai kutatási térséget illeti, folyamatosan azon gondolkodunk, hogy hogyan tudunk európai kutatási térséget létrehozni, hogy az európai forrásokat összehangoljuk. De arról is szó van itt, hogy globálisan vonzó kutatási partner legyen Európa. Nem csak magunkat erősítsük befelé, hanem kifelé is. Legyünk vonzóbbak, tegyünk, tegyük magunkat vonzóvá és erősítsük magunkat, és ez Európán belül is erősíti a, az önbizalmunkat. Ami a kutatási programokat illeti, eh, kutatási politikát és a KKV-k helyét ebben, erre is utaltak a kollégák, ez nagyon fontos. Reméljük, hogy az Európai Bizottság hamarosan eh, erről egy beszámolót készít, és a svéd elnökség alatt előre tudjuk vinni ezt az ügyet is. Hát egy kicsit korai lenne eh, megmondani, hogy hová jutunk ezzel, a, eh, meddig tudunk eljutni ebben a témában, de hát azért ambícióink vannak a KKV-kkel kapcsolatban. Aztán a nagy átfogó kérdéseket illetően. Hogyan lehet például az európai pénzügyminisztereket meggyőzni arról, hogy többet költsenek kutatásra. Nos, már most, ami a kut, gazdasági válságot illeti, már most levonhatjuk azt a következtetést, hogy több ország a kutatásra fordít többet. Például a kutatási költségvetésben egyes országokban milliárdok, milliárd eurókkal növelték a költségvetést a kutatással kapcsolatban. Tehát vannak olyan pénzügyminiszterek, akik ebben látják a kiutat. Ez hosszú távú beruházás a jövőben, nem szabad itt csökkenteni a költségvetést. Remélem, hogy a további pénzügyminiszterek is meggyőzhetőek lesznek, és a kutatási miniszterek sikeresek lesznek ebben, hogy a gazdasági válság ellenére ne csökkentsék a kutatási költségvetést. Ezt az üzenetet mindenképpen továbbadom a kollégáknak, és remélem, hogy támogatnak engem ebben. Elmondtam már, hogy mennyire fontos az együttműködés, a bónuszprogram is mutatja, hogy mennyire nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek. Természetesen ezen a területen hamarosan további lépéseket teszünk. Köszönöm a támogatásukat és a kiváló eddigi együttműködést. Elnök, köszönöm szépen, miniszter úr! Az egész szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani a látogatásáért, az előadásáért, és azért is, hogy megválaszolta a kérdéseinket. Biztos vagyok benne, hogy ami ezeket a feladatokat illeti, nagyon jó lesz az együttműködés. Az egyik legfontosabb kérdésről van igenis szó. Meg kell próbálni pártokon túlmenően is eh, mozdulni, ez lendületet adni a folyamatoknak. Köszönöm szépen, jó utat kívánok önnek haza, és ezzel lezárom ezt a napi rendi pontot. So, meine Damen und Herren, ich darf dann noch... Nos, kedves hölgyeim és uraim, 16-os pont, egyéb kérdések, szerintem ezzel kapcsolatban nincsenek nagyobb felvetések. 17-es napi rendi pont a következő ülés szeptember 28, 29 és 30. Gondolom mindenki örül annak, hogy hamarosan újra találkozunk. Egyébként meg örülnek annak, hogy most lezártuk a napi rendet. Mindenkinek eh, jó munkát a további szakbizottságokban, illetve jó utat. Köszönöm.